Îi rugăm pe colegii care vor să plece să plece în liniște. Kedves kollégák, csendet kérek. Ugyanis most neki látunk a magyarázatoknak? Ezt megelőzően azonban szeretném elmondani, hogy a tegnapi szavazatmagyarázatokkal kezdjük, azokkal, amelyekre nem kerülhetett sor, és utána térünk rá a mai szavazat magyarázatokra. Az ülésünk azonban nem haladhatja meg a kettő órai időpontot, ami azt jelenti, hogy egy óra áll rendelkezésünkre. És azok a szavazatmagyarázatok, amelyekre nem lesz időnk szóban, azokat be lehet majd nyújtani írásban. Ninegil, az első egy perc parancsoljon. Úgy tűnik, Ninegil nincs a teremben. Polcsak úr sincs itt, akkor Morvai asszony következik. Morvai asszony, tessék, egy perce van. Mike, Mike,

Domnul Polcsák nu era în sală când okay. v-am dat dumneavoastră cuvântul. Polcsák úr nem volt a teremben, időközben azonban megérkezett, ezért most uh, ő kapja meg a szót, és ön Polcsák uh, úr után következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Örömmel szavaztam meg a kohéziós politikáról szóló jelentést, ugyanis úgy vélem, hogy nagyon jó válasz ez a rend legfontosabb elemeire a kohéziós politikánk előterébe. A gyengébb régiók támogatását kell állítani, azon régiók támogatását, amelyek gazdaságilag, a gazdasági mutatók tekintetében hátul kullognak, azon régiókra kell összpontosítanunk, amelyeknek szükségük van a támogatásunkra. Ez mindenképpen nagyon fontos. Támogatni kell nyilvánvalóan a

No, no merge mi mikrofon. Úgy tűnik, hogy nem tetszett bekapcsolni a mikrofont képviselőasszony. Vorficele care sunt de ieri. Oké, renunț mult. Köszönöm szépen. Ha a tegnapi szavazatról van szó, akkor uh, most nem kérek szót. Domnul Leferidzs, un minut. Leferidzs úr, egy perc. Domnul Bogovics. Bogovics úr. Le Doamna... Ki nincs a teremben. Maletics asszony. Elő. Nincs a teremben. Eli. Eli úr. Este Nincs itt. Mamikis este un... Mamikis úr, őt látom, egy perc. Köszönöm, elnök úr. Nagy örömmel támogattam Dajcsúr jelentését, mert úgy látom, úgy gondolom, hogy lett szempontból két folyamat zajlik. Az első a fejletlen régiók továbbfejlesztése. Ezek a régiók egyébként a jövőben nem járnak jól, mert a rendszer nem megfelelő. Éppen ezért kérjük, hogy a bizottság az a plafont hárítsa el. Úgy gondolom, hogy ez a jelentés rendkívül fontos ebből a szempontból. Köszönöm. Köszönjük szépen. Harkin asszony, a következő egy perc. Köszönöm szépen, elnök úr, ez egy rendkívül fontos jelentés, mert előmozdítja a beruházást a munkahelyteremtésbe és az európai régiókba. Sokszor azt látjuk, hogy a beruházásokat beruházások a városokban és városi területeken összpontosít, összpontosulnak, és ezért nem érvényesül megfelelően egy egyensúly az Európai Unió egész területén. Az erős Európai Uniónak erős régiókra van szüksége, a kohéziós politika az egyetlen olyan eszközünk, vagy a legfontosabb olyan eszközünk, amelyel a régiókat előmozdíthatjuk, hogyha a munkahelyteremtést előmozdítjuk a vidéki területeken és a régiókban, akkor azt is biztosítanunk kell, hogy ott a szélesávú internet hozzáférés megvalósuljon, digitális unióról ugyanis nem beszélhetünk mindaddig, amíg a digitális teherés nem érvényesül mindenütt Európában. Ez különösen fontos Írországban például, ott nincs megfelelő hozzáférés az ország minden területén a digitális technológiákhoz, ezért a kiegyensúlyozott regionális fejlesztés és az esélyegyenlőség ott nem bírnak jelentéssel addig, amíg ez nem valósul meg, már mint a szélesávú internet hozzáférés. Géla asszony lenne a következő, de nincs itt. Poszpisil úr, egy perc. Děkuji pěkně, pane eh, předsedo. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Támogatólag szavaztam az aktív idősödés évének jelentéséről. Meggyőződésem, hogy az idősek jelentős részét képezik a társadalomnak, és ez a jövőben is így lesz. Nagyon fontos, hogy a bizottság támogassa az aktív időskort, és támogassa azt, hogy minél jobb készségekkel rendelkezzenek, gondolok itt a számítógépes készségekre például. Támogatnunk kell a családokat annak érdekében, hogy integrálhassák az idősebbeket. Óriásiak a különbségek a tagállamokban, az idősek ellátásával, gondozásával kapcsolatban nem csak a nyugdíjakra gondolok, illetve a szociális juttatásokra, hanem arra is, hogy az idősebbeknek milyen lehetőségeik vannak. Nagyon remélem tehát, hogy az aktív időskorral kapcsolatos program folytatódni fog, és ez az értékelés nem a végét jelenti ennek a történetnek. Köszönöm. Szeretnék korrekciót tenni. Szeretném tájékoztatni önöket, hogy a Kukán jelentésének a szavazatmagyarázatai folynak jelenleg, most pedig Bogovics úrnak adom meg a szót, tessék. Ferenca? No, no, no, no. Oh. Ez Mr. Bogovics. Bogovics úr. Eh, viszont nincs itt. Zaborszka asszony kap akkor szót. Minut. Egy perc európsky rok medzigeneračnej solidarity az aktv időskor európai éve megmutatta azt, hogy mennyire fontosak az idősek az európai társadalmakban. A Kukán jelentés foglalkozik a nyugdíjak mértékével és az anyaság negatívan befolyásolja a nők körében a nyugdíj mértékét, Szeretném hangsúlyozni, hogy itt konkrét intézkedésekre van szükség. Igazságtalan és helytelen, hogy a társadalom büntesse a nőket, miközben a jólétünk közvetlenül függ a jövendőbeni nemzedékektől, hiszen épp ezeket a jövendő generációkat nevelik az édesanyák, felelősségteljes magatartásra. Támogattam a jelentést, ugyanakkor nagyra értékelem azt, hogy az Európai Parlament elfogadta az én javaslatomat és, és a generációk közötti szolidaritással bővítettük ezzel az aktív időskor évét. Kelly úr nincs itt, Mamikins képviselő. Egy perc. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt kollégák! Én is támogattam Kukán úr jelentését, mert az Európai Unióban az aktív időskor egy nagyon fontos kérdés, és fontosnak tartom ezzel együtt a szolidaritást is. 2050-ig sokan elérik az 50 év feletti életkort, sokat kell változtatnunk a nyugdíjrendszeren, az egészségügyön, az oktatási rendszeren, hogy ennek meg tudjunk felelni. Régen csak azt szerettük volna, hogyha mindenki minél idősebb kort érhetne el, de ma már ez realitássá vált, az emberek egyre tovább élnek, egyre tovább dolgoznak, erre fel kell készülni a gyakorlatban, és már most aktív cselekvésre van szükség, és az aktív cselekvés az, amire szükség van az EU-ban. Megszavaztam ezt a jelentést az aktív öregedés és generációk közti szolidaritás témájában. Itt a diszkrimináció ellenőrségről, a felnőtt oktatásról, a közlekedés hozzáférés, a hosszú távú gondozásról is szó van, illetve arról, hogy milyen teher hárul a családon belüli ápolókra, gondozókra. Ugyanakkor ez nem csak az idősödésről szól, hanem a generációk közti szolidaritásról is. Egy nagyon határozott jelentés visszajelzést küldünk a bizottság felé, amikor azt kérjük, hogy nézzék meg a hozzáadott értékét és lehetőségét annak, hogy egy minimális jövedelmet élvezhessenek a szegénységi küszöb alatt élő polgárok. Noha tudom, hogy a minimál jövedelem kérdése tagállami kompetencia, amennyiben mégis van hozzáadott értéke egy EU eszköznek, akkor ennek a, erről, erről a, ennek a parlamentnek tudnia kell. Emellett sajnálkozunk amiatt, hogy a foglalkoztatás egyre bizonytalanabb, és noha ez mindenkit érint, leginkább a fiatalokat érinti. Polcsák úr következik, egy perc. Köszönöm, elnök úr. Én szintén megszavaztam Kukán úr jelentését, mert a generáció közti szolidaritás a legfontosabb elv, Eh, ami hozzájárulhat társadalmunk egészséges eh, fejlődéséhez. Eh, fel kell térképeznünk az idősödéssel járó kihívásokat, ez egy ténykérdés ugyanis, és noha gyakran mondjuk, hogy a fiatal családokat támogatni kell, nyilvánvalóan az idősebbeket is támogatni kell, én emellett ki is állok, hogy lehető legtovább megmaradjanak ezek a családi egységek, és az idősebbek is élvezhessék azokat a társadalmi szolgáltatásokat, eh, amelyek révén eh, elkerülhető, hogy mondjuk eh, idősek otthonába kerüljenek véglegesen, hanem mondjuk valami fajta házi gondozással, illetve nem bentlakásos megoldással lehetne ezeket kiváltani részben. Köszönöm. Most a Wim van de Kamp jelentés következik. Itt először López asszonynak adom meg a szót, aki egyébként nincs a teremben. Seymour asszony kap szót, aki szintén nincs itt. Kelly úr nincs itt. Mamkins úr. Very much, Mr. President. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt kollégák, Támogattam a szavazatommal a jelentést, úgy gondolom ugyanis, hogy egy nagyon fontos kérdésről van szó. A közlekedésről szóló fehér könyv stratégiai jelentőségű. Versenyképes és stratégiailag helytálló közlekedési rendszert szeretnénk vele teremteni az Európai Unióban. Erre azért van nagy szükség, mert a globalizáció egyre inkább tért nyer, és erre valamilyen módon reagálnunk kell. Azért is támogattam a jelentést a szavazatommal, mert az Európai Parlament a szövegben felszólítja a bizottságot, hogy kézzelfogható intézkedéseket foganatosítson a cél elérése érdekében, és azért, hogy a közlekedési rendszereket tovább fejleszünk, ezzel pedig hozzájárulunk a jövőképes Európai Unióhoz. Londgren képviselő lenne a következő, de nincs itt. Így a Vozember Vozemberg jelentés következik. Sojdra asszony kapja meg a szót. pane misto předsedo. Köszönöm szépen, alelnök úr. Hadd mondjam el, hogy mellette szavaztam ennek a jelentésnek, azért, mert a véleményem szerint a jelentéstevő kiváló munkát végzett, és egyetértek a jelentés tartalmával. Nagyon sokat beszélünk a nemek közötti esélyegyenlőségről, azonban a gyakorlat azt mutatja, hogy ez az egyenlőség nem valósul meg. A sztereotípiák eredményeképpen bizonyos területeken, mint a tudomány és a technológia, a nők nem képviseltetik meg, nem képviseltetik magukat, a jelentés pedig a láthatatlan határokat, akadályokat próbálja elhárítani. Harmonizálni kívánjuk a a munka, munkában való részvételt, illetve a magánéletet, különösen a tudomány területén, illetve szeretnénk, hogy azt, hogy a nők érvényesíteni tudják készségeiket. Köszönöm szépen. Doamna Zsintnánszka. Nu este în sală. Zsintnánszka asszony nincs itt. Forenza asszony következik. Votato con convinzione a supporto. Eh, di... Én nagy meggyőződéssel az igen gombot nyomtam meg ennél a szövegnél, mert ez arról szól, eh, mert eh, meggyőződésem, hogy ez nagyon fontos ez a téma, különösen ami a női kutatókat és egyetemi oktatókat illeti. Eh, saját tapasztalatból tudom, hogy én, mint határozott idejű egyetemi oktató, milyen hátrányokat szenvedtem el. Nyilvánvalóan ez egyfajta diszkrimináció, amit át kell élniük a női oktatóknak, női kutatóknak az akadémia világában. A munka kiszámíthatatlansága és bizonytalansága nyilvánvalóan negatív hatással van a kutatókra ezt a diszkriminációt meg kell szüntetni, és hát sajnos ez jelentkezik az állami egyetemeken is ez a diszkrimináció. Köszönöm. Köszönöm, én magam is kutató voltam, mondja az elnök. Damna Nina Gill. E- Nina Gill következik. Nincs itt továbbra sem. Parker asszony következik. Nincs itt. Harkin asszony. Köszönöm, megszavaztam ezt a jelentést a nők tudományos karrierje témájában. Különösen az írországi helyzetre gondoltam, ahol az egyenlő bánásmód testület tavaly decemberben úgy döntött, hogy Michel Michelle She Skeffington esetében eh, közvetett és közvetlen diszkrimináció is volt, amikor nem kapta meg a docensi kinevezését. Ez eh, nem az egyetlen eset, ami Írországban eh, a nemi alapon történő diszkriminációt bizonyította Írországban. 2009-ben a főbb egyetemi állások mindössze 10%-a volt nők kezében, és Málta után Írországban a legrosszabb a helyzet ezen a területen.

Domnul, Kelly. Nu este. Kelly képviselő nincs itt. Büchner úr. Természetesen. Az egyenlő bánásmód, az egyenlő értékek a két nem számára egy olyan dolog, amely ellen senki nem szólhat. Azonban a két jelentés együtt sem éri el az egyenlő bánásmódot, hiszen egy tudományos tanulmány tanulmányt nem azért kell folytatni, mert azt reklámozták. Ez kemény munka gyümölcse, és csak a tehetségesek tudják elvégezni. Azt látjuk, hogy nagyon sokan abba hagyják a tanulmányaikat, és azok, akik sikeresen lezárják a tanulmányaikat, azoknak a száma egyáltalán nem magas. Az egyetemi tanulmányok rendkívül sokba kerülnek, és sok időt vesznek igénybe. Ezért nagyon fontos ez a két jelentés. Köszönöm, mondja az elnök. Peti asszony következik. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, én is támogattam ezt a jelentést, hiszen fontos az esélyegyenlőség a két nem számára, de sajnos azt látjuk, hogy nem nagyon ö, sikerült előrelépni. Új lehetőségeket próbálunk létrehozni nap mint nap, de azt a benyomást érzik, azt a benyomást keltjük, hogy a, a nők nem érnek annyit, mint a férfiak, még akkor sem, hogyha néha tehetségesebbek. A társadalom hozza létre ezeket az akadályokat, tehát mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a nőket arra ösztönözzük, hogy legyen, legyen önbizalmuk, hiszen nagyon sok mindent érhetnek el, egyensúlyba hozhatják a munkát és a magánéletet, illetve vezetői pozíciót is betölthetnek egyenlő esélyeket kell biztosítani a nők és a férfiak számára a fizetés területén, az előrelépési lehetőségek területén, azonban a megoldás abban rejlik, hogy a társadalmi felfogást megváltoztatjuk. Köszönöm, lépjünk tovább. A migráció témájára. Nem, javítja magát az elnök. Inkább a Rodriguez jelentés szavazatmagyarázatai következnek. Fonstor asszony kapja meg a szót, de úgy tűnik, hogy nincs itt. Sojdrova asszonyi a szó tehát. Mihályla. Děkuji, vážený pane místopředsedo. Bohužel... Köszönöm, alelnök úr. A nők társadalmi, ugye a lányok társadalmi szerepének előre mozdítása az oktatáson keresztül egy olyan jelentés, amit én mégsem tudtam támogatni, bár a címe e, ígéretes, a jelentésben nagyon sok e, olyan tétel szerepel, amelyek szembe mennek az Európai Unió számos jogszabályával, például a az oktatáshoz való hozzáférés, már ami a nemi felvilágosítást illeti, noha tartalmaz bizonyos okos problémafelvetéseket a jelentés, megoldásokat keveset javasol. Noha minden észszerű ember azt gondolja, hogy a nők és a férfiak egyenlőek, azt is látja, hogy a lehetőségeik eltérőek. Nyilvánvaló, hogy a megfelelő oktatás az egészséges társadalom alapja. Tehát sokat kell tenni a lányok oktatásáért, javításáért, illetve annak javításáért, de ez a jelentés nem jó irányba mutat. A kötelező nemi felvilágosítás erőltetése felesleges dolog, mert az úgyis tagállami kompetencia. Nagyon örülök annak, hogy ez nem kötelező erejű anyag, amit a tagállamoknak nem kell elfogadniuk automatikusan. Köszönöm. Zsitnánszka asszony következik, aki nincs itt, tehát mégsem következik. Forenza asszony következik. Te, uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon örültem annak, hogy a jelentést a ház többsége megszavazta, támogatta. Mindenek előtt azért, mert itt a parlament plenáris ülésén gyakorlatilag egy komédiának voltunk a szem és fültanúi. amikor is sor került a témában a vitára. Én úgy érzem magam kicsit, mintha visszatértünk volna a középkorba, ezért örülök annyira annak, hogy elfogadtuk ezt a szöveget, mert ezáltal elkerülhető, hogy hátrafelé haladjunk. Nagyon fontosnak tartom, hogy az Európai Unió szakpolitikáinak részévé váljon a diszkrimináció elleni fellépés, és éppen ezért nagyon örülök annak, hogy elfogadtuk a jelentést. És nagyon remélem, hogy a gender kérdések valóban megtárgyalásra kerülnek, illetve figyelembe veszük őket a jövőben az oktatási kérdések tárgyalása során is. Gil Párkel képviselő nincsenek itt, Morvai asszony következne, de ő sincs. Záborszka asszony. Egy perc. Köszönöm szépen, elnök úr a jelentés ellen szavaztam. Minden családnak megvan a joga ahhoz, hogy szabadon élhessen, és olyan oktatást, olyan oktatási intézményt választhasson a gyermekének, ahol nincs diszkrimináció. Szülők azok, akik megkezdik a gyermekek nevelését, oktatását, és nagyon fontos a szülők jogainak figyelembevétele is. Az olyan terminusok, mint hogy nem, gender és így tovább, nem rendelkeznek általánosan elfogadott fogalom meghatározással, mind kontextustól függően értelmezzük ezeket a fogalmakat. A nemi identitás, a nemi önazonosság, amelyről ez a jelentés beszél, a gyakorlatban nem rendelkezik kézzelfogható jelentéssel, ez egy ideológiai konstruktum, egy ideológiai koncepció, ennek nincs helye a gyermekek oktatásában. Köszönöm. Thank you, um, chair. Hát- Köszönöm, elnök uh, úr. A lányok oktatásáról szóló jelentés eh, mindannyiunkat emlékeztet bizonyos dolgokra, például Malala Yusufára, akinek eh, a beszédét itt meghallgathattuk, és eh, a lányok oktatásának fontosságáról szól. A tudás hatalom és tudásgazdaságban élünk, éppen ezért Eh, támogatom azt, hogy az EU csatlakozzon az isztambuli eh, egyezményhez, és eh, a tagállamok is tegyék ezt meg, ha még nem tették, illetve a külkapcsolatokban is az nemek közti egyenlőséget témává kell tenni. A kornak megfelelő nemi felvilágosítást és az emberi kapcsolatokról szóló fel, felvilágosítást üdvözlöm. A gimnáziumi szinten, tehát középiskolai szinten pedig kötelezővé tenném. És nyilván kulcsfontosságú szó szó az, hogy a koruknak megfelelő felvilágosítást kapjanak. Minden gyerek hozzáférhet most már az internethez, ahol vannak jó dolgok és rossz dolgok, éppen ezért meg kell kapniuk a koruknak megfelelő nemi felvilágosítást, mert különben nem fogják tudni feldolgozni azt, amit látnak és hallanak. Um, Köszönöm. Buchner úr következik. Aki elment, tehát mégsem. Doamna Petir gospodine predsjednie úgy gondolom hogy a jelentés elfogadása szégyenletes a demokrácia és a jogállamiság szempontjából. én a jelentés ellen szavaztam. úgy gondolom hogy az ilyen ideológiák a múlt részét kellene hogy képezzék mindeközben a szocialisták ránk erőltetik őket a gyermekek védelmére hivatkozva. Ez a jelentés megfosztja a szülőket attól a jogtól, hogy felneveljék gyermekeiket, és megfosztja a tagállamokat attól, hogy saját tanmenetet állítsanak össze. Hát kérdezem én, mi jöhet még? A képviselők úgy tűnik semmibe veszik a választópolgárok véleményét és értékeit. Én a jelentés ellen szavaztam, mert ellene van egy olyan Európának, amelyben én hiszek. Én egy olyan Európában hiszek, amely az igaz értékeket tartja fontosnak. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Haladunk tovább. A mai szavazatmagyarázatok következnek. Az első jelentés a migrációs téma. Forenza asszony egy Poszpisil úr következik. Děkuji pěkně, pane předsedo. Já jsem u této zprávy byl. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. A jelentés ellen szavaztam, mert véleményem szerint nem megfelelő filozófiára épül, mondván, hogy Európa meg tudja oldani a migrációs problémát azáltal, hogy kvótákat hoz létre az Európai Bizottság, és ezeket a kótákat nem egyértelmű kritériumok alapján ö, állítják össze. Szerintem a migránsoknak abba az országba kellene menniük, amelyet választottak, és a nemzetközi törvények alapján kell eldöntenie ennek az országnak, hogy elfogadja a bevándorlókat, vagy sem. Támogatást kell nyújtanunk ezeknek a bevándorlóknak. Azonban a kötelező kóták semmit nem fognak megoldani, és a Schengeni térséget sem védik meg. Szerintem egyre erősebbek az ilyen jellegű hangok, legalábbis a mi országunkban. A bevándorlók végigvonulnak Európán, és a Schengen elleni hangok egyre erősebbek, ezt pedig nem szeretném hallani. Véleményem szerint Európának új, más politikát kellene választani, nem azt, amelyet ma elfogadunk. Köszönöm, Kreszpó úr következik. Köszönöm szépen. Úgy döntöttem, hogy támogatom ezt a jelentést, és ennek az az oka, hogy egy olyan módosítót tartalmaz, amely amely például Spanyolországban is támogatja a menekülteket, és nagyon reméljük, hogy ez példás statuál majd Európa számára. Nagyon fontos, hogy megoldást találjunk a bevándorlási kérdésre, és természetesen Juncker úrtól kiváló mondatokat hallottunk a migránsokról, illetve Európa feladatáról, azonban amennyiben nincsenek konkrét fellépések, akkor ezek üres szavak maradnak. Ne felejtsük el tehát, hogy Európa nem építhet magasabb és magasabb kerítéseket, konkrét politikára van szükség, és meg kell oldanunk, a szoli- meg kell oldanunk ezt szolidaritást. President. Also I voted... Köszönöm, elnök úr. Én megszavaztam ezt az állásfoglalást. Ez egy gyönyörű virág, viszont nincsen gyökere. Az első bekezdés rögtön arra utal, hogy a konfliktusok miatt jönnek ilyen sokan az Európai Unióba, emberi jogsértések, illetve konfliktusok miatt. De ez a regionális instabilitás az valójában minek a következménye? Hol van ennek a gyökere? Teljesen egyértelmű, hogy miért nem utal a, a szöveg az okokra. Nos azért, mert akik most miniszterek, eh, és még mindig hatalmon vannak, ők hogy járultak hozzá ezekhez a problémákhoz. Eh, régebben állami vezetőként, és most pedig itt ülnek képviselőként. Eh, ők okozták a problémákat Afganisztánban és Irakban nekünk természetesen emberségesen kell bánnunk a a menekültekkel, de ezek a felelőtlen emberek nem érdemlik meg az emberies bánásmódot ők maguk. Köszönöm. Ehm, Köszönöm szépen. Harkin asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Én támogattam ezt az állásfoglalást. Egy sürgősségi választ adunk egy óriási humanitárius katasztrófára. Nem lehet hátat fordítani a menekülteknek az Európai Uniónak muszáj valamilyen koherens álláspontot kialakítani. Azt gondoltuk, hogy a pénzügyi válság teszteli Európát, és ez valóban így is volt, de a jelenlegi bevándorlási válság még súlyosabb. Együtt fel tudunk elépni humánusan. Ferenc pápa azt kéri, hogy mindegyik parókia vegyen be egy menekült családot, és fejet hajtok azok előtt, a családok előtt, akik befogadnak menekülteket. Mindemellett azonban biztonságos és legális utakat kell kialakítani. Európában lehet, hogy kék kártyát, és ezen kívül megfelelően kell följárnunk az illegális érkezők ellen, így akadályt hárítani az embercsempészek munkájának. Ugyanígy kell eljárnunk Észak-Afrikában. No, balco. Balco úr

rridu azzjoni mitailan u mijiet ta' tfal bħalu li ma rajniex ritratti tagħhom u għandna biżżejjed paroli rridu u ħadt gost nisma' lil juncker jgħid l-istess ħaġa fil azt láthattuk, hogy rengetegen életüket veszítették, Miközben mi beszélünk a témáról, vitatkozunk, nők, férfiak, gyermekek veszítik életüket, a halállal szembesülnek, miközben az üldöztetés és a háború elől menekülnek. Fontos, hogy az Európai Unió egységesen lépjen fel, de egyenlőre nem tudjuk, nem tudunk felépni az értékeinknek megfelelően, közös menekültügyre van szükség, közös migrációs politikára, ezen emberek méltóságának megőrzése érdekében is. Ugyanakkor azonban ne nem hagyhatjuk magunkra azokat a tagállamokat sem, amelyekbe a legtöbb migráns érkezik. Mánikins képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy gondolom, hogy az Európai Unió egy átfogó mechanizmusra van szüksége a kérdés megoldása érdekében. A migráció kérdése egy nagyon égető, sürgető probléma. Párhuzamos intézkedésekre van szükség, amelyek mind a migrációs fejleményeket, mint a menekültügyet kezelik. Az Európai Unió egy nagyon furcsa irányba halad, Válság nélkül szinte meg sem tudunk állapodni egymással az Európai Unióban. Nagy, re, nagy horderejű, horderejű reformokra van szükség. Igaz volt ez a pénzügyi válsággal kapcsolatosan, és most igaz ez a menekült válsággal kapcsolatosan is. Hogyha nincs közös menekült ügy, nincs közös politikánk, akkor nem tudunk előbbre jutni. Sürget a kérdés, és én támogattam jelentésemmel, szavazatommal a jelentést. Henen képviselő. Köszönöm, elnök úr. Az Európai Bizottság javaslata a menekült kvótákra eh, vonatkozó javaslat sem gyakorlati, sem morális szempontból nem tartható. A morális szempont az az, hogy akik már itt vannak az EU-n belül, na nem azok a leginkább rászorulók, hogy ha eh, nem arról lenne szó, hogy Schengent akarjuk eh, megmenteni, akkor a táborokból hoznánk szíriaiakat. Valójában azzal, hogy az ittenieket elfogadjuk, azzal valójában a bevándorlás, illetve a politikánkat adjuk bérbe az embercsempészeknek. Ugyanakkor nyilvánvaló, hogy ezek a menekültek, azok meg fogják kapni az utazási okmányokat előbb-utóbb, akik már itt vannak. Schengen csak jó időben működik, akár az EU. Az első válságnál mind a kettő összeomlott. Amikor sütött a nap, minden jó volt. Amikor elkezdődött a vihar, akkor összeomlott az EU ambíciói, romok, a sivatag romjai alá vannak temetve. Um, Morvai Numai. Morvai asszony már nincs itt. Sojtrová asszony következik. Děkuji, vážený pane místopředsedo. Tuto zprávu... Köszönöm szépen, elnök úr. Ezt a jelentést sem tudtam jó szívvel támogatni, ugyanis itt is azt láthatjuk, hogy olyan ajánlások vagy kérdések kérések fogalmazódnak meg, amelyek kötelező kvót, elosztási kvótákra vonatkoznak a menekültek áttelepítésére vonatkozólag. Egy olyan modellként tünteti fel a szöveg ezt a megoldást, amely állandósulna a jövőben, számomra pedig ez elfogadhatatlan. Fontos, hogy a tagállamok nak biztosítsuk a lehetőséget, hogy önkéntes alapon döntsék el, hány menekültet szeretnének befogadni. Még a cseh köztársaság is menekülteket fogad be immáron. Kötelességünk, hogy szolidárisak legyünk, ez való igaz. Ugyanakkor azonban a saját polgáraink felé is szolidárisnak kell lennünk. A kvóta rendszer nem opció, és örülök annak, hogy az Európai Bizottság végre egy új megoldáson dolgozik az Európai Unió külső határainak jobb védelme érdekében, miközben segítünk a menekülteknek a konfliktus gyökerénél, azáltal, hogy jobb körülményeket teremtünk a hazájukban a számukra. Szerintem ez a megfelelő megoldás. Elnök, Petir asszony úgy látom nincs itt a teremben, elment, Coburn úr. Mr. Vice Chairman. Köszönöm, alelnök úr. Senki, én se vagyok érintetlen az érzelmektől, amikor látom ezeket a dolgokat. Nyilvánvalóan a részvét mindannyiunkat megérintett, ugyanakkor gyakorlati megoldásokat kell találnunk erre a problémára azzal, hogy nem állítjuk le a migrációt, holott valójában itt gazdasági folyamatokról van szó elsősorban, ezzel valójában felgyorsítjuk a migrációt és további haláleseteket okozunk. Miért nem fizetnek az olajmonarchiák az, azért, hogy jól ellátott táborokban élhessenek muszlim vallástestvéreik Törökországban egészen addig, amíg a válság véget nem ér és hazamehetnének. Ehelyett ezek különböző gumicsónakokba kényszerülnek, és odavesznek a földközi tengerbe, ez teljesen elképesztő. Én eh, aggódom a migránsok eh, emberi jogaiért, de aggódom eh, a honfitársaim emberi jogaiért is, és munkahelyének biztonságáért is. Nekünk azt kell elérnünk, hogy a közel-kelet fizesse saját problémáit. Being... Wolf úr, köszönöm, elnök úr. Minden embernek joga van az élethez, az ételhez, a lakhatáshoz. Mindenkinek joga van a saját államának határain belül szabadon mozogni. Minden embert nek engedni kell, hogy elmehessen egy másik országba és letelepülhessen. Az, hogy valaki egy másik országnak az állampolgára nem fosztja meg az emberi jogaitól. Ezek eh, olyan elvek, amelyek eh, amelyek mentén eh, kontrollált migrációt lehet bevezetni. És ezzel áll szembe az, hogy mások kontroll nélküli migráció mellett kardoskodnak. Nekünk el kell kerülnünk azt, hogy rasszista, xenofób jelzőkkel illessük azokat, akik nem értenek velünk egyet. Köszönöm szépen, lépjünk tovább. Az Európai Unió szerepe a közelkeleti béke folyamatban.

támogatja a két állam megoldást. Ez az egyetlen módja annak, hogy végre megszűnjön a háború és békét teremtsünk. Fontos, hogy a 65-ös határokon belül a két állam elismerje egymást, és Jeruzsálem lenne mindkét állam fővárosa. Úgy gondolom ez egy elfogadható megoldás, amely jövőképes mindkét állam szempontja, szempontjából. Izrael és Palesztina sajnos úgy tűnik nem tudják tovább folytatni a tárgyalásokat. Szeretném ehelyütt méltatni Mogherini asszony szerepvállalását, megpróbálja előbbre vinni a tárgyalásokat és a békefolyamatot, ezzel pedig a békéhez járul hozzá. Szeretném még elmondani, hogy nagyon aggaszt az, hogy a populisták azt mondják, két állam, két nép számára, vagy két nemzet számára, szerintem ez nagyon aggasztó. Hennen képviselő. Mr. Deputy Speaker, all of us. Alelnök úr, mindannyian emberek vagyunk, és éppen ezért hajlamosak vagyunk eh, fölülbecsülni azt, hogy mennyire értjük a folyamatokat, eh, és hogy mennyire vagyunk annak részei. Eh, ugyanúgy van ez a migrációs politikával, csak úgy, mint a közel-kelettel, ahol hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy mi tudjuk ezt megoldani. Holott a valóság az az, hogy pozitív nyoma, hatást gyakorolni csak kismértékben tudunk. Nem nulla mértékben, de kismértékben, mert alapvetően az ott élőkre tartozik ez, és úgy tűnik, hogy dolgoznak is ezen. És az alku, ami megszülethet, az egyfajta földcsere lehet a határok megváltoztatása. Ezért is eh, hibás az, hogy az Európai Unió ebben a jelentésében az 1967-es határt, mint végső határt eh, üdvözli, mert valójában a határól majd a tárgyalások eh, döntenek, és ezzel mi nem hozzuk közelebb a két felet. Itt valójában ez csak arról szól, hogy mi jól érezzük magunkat. Holott a világ nem csak rólunk szól, fiúk. No, este, Morvai asszony nincs itt, úgy látom, Petir asszony szintén elment. Akkor most a belarúzbeli helyzetről szóló állásfoglalás következne. Poszpisil úr nincs itt, akkor Mamikin úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr! Az Európai Unió Belarushoz fűződő viszonyai javult, viszonya javult az utóbbi időben. Két pozitív dolgot szeretnék kiemelni, amely mindkettő szerepel. Az állásfoglalásban az egyik a politikai fogvatartottak szabadon bocsátása, valamint a válaszadás arra, ami Ukrajna keleti részén történik. Remélem, hogy a helyzet kedvezőben alakul a közeljövőben. Néha az Európai Unió-Belarus kapcsolatok ban, és azt látom, mintha az évszakok váltakoznának. Jelen pillanatban a tavaszt éljük meg, de tartok tőle, hogy beköszönthet hamarosan a tél is. Azt szeretném, hogyha egy hosszú távú, virágzó kapcsolat alakulna ki az EU és, és Belarus között. Természetesen sok minden függ a másik féltől is, de azt is nézzük meg, hogy mi mit tehetünk még Hanen úr következik. Az igazság az, hogy Belarus úgy döntött, hogy másik irányba indul el. Ukrajnában és Oroszországban is 19. Eh, századi terminológiát eh, eh, használva a nyugatiak, a nyugatbarátok és a szlávofilok harcolnak egymással, és úgy tűnik, hogy a nyugatbarátok vesztésre állnak. Belarus ehhez képest úgy döntött, hogy a központi hatalom és az autokrácia irányába indul el. Ezt megint csak azt mondom, mondom, amit az előbb mondtam, hogy el kell fogadnunk azt, hogy korlátozott lehetőségeink vannak csak arra, hogy befolyásoljuk a dolgokat. Nagyon sok mindent nem tehetünk. Áken asszony következik. Köszönöm. Támogattam ezt az állásfoglalást, de egy szavazást az első módosítóval kapcsolatos szavazást szeretném megmagyarázni. Ennek célja egy nukleáris erőmű létrehozása, és azt kéri, hogy Fehér Oroszország ezt, ezt zárja le addig, amíg környezetvédelmi hatástanulmány nem készül. Én természetesen osztom azt a véleményt, miszerint minden országnak joga van ahhoz, hogy az energiaforrásáról döntést hozzon, azonban két fontos dolgot kell megemlíteni. Egyrészt nem azt kértük, hogy teljesen zárják le, hanem azt kértük, hogy egy teljes körű ö, környezetvédelmi hat, hatástanulmány tanulmányt készítsenek. Másodszorban nem arról van szó, hogy egy-két szélerőművet hoznak létre, nukleáris erőműről van szó, amely a országhatárokon kívüli hatással is járhat. Pontosan ezért jártam el, úgy, hogy eljártam. Köszönöm. Jó, v-aș fi rugat I would have asked you to stand because now we move to the... Szerettem volna szerettem volna tovább lépni Veronika Harkin asszony következik. Köszönöm. A szociális vállalkozások és innováció kérdésében e, itt 14 millió ember munkalehetőségéről van szó. E, ezek a szociális jellegű vállalkozások nem csak a foglalkoztatáshoz és a társadalmi befogadáshoz, valamint a helyi fejlődéshez járulnak hozzá, hanem a környezetvédelemhez is. Úgy gondolom, hogy ezek a szociális vállalkozások nagyobb e, támogatást érdemelnek gyakran a nem profit érdekeltekre oda sem figyelünk. Ezeket a vállalkozásokat be kell vonni a különböző nemzeti programokba. Én felszólítanám a tagállamokat arra, hogy a közbeszerzési és koncesziós irányelvet teljes mértékben ültessék át, amely szintén promotálja a szociális innovációt, és azt tartalmazza, hogy a munkaerőpiacon belül is részesítsék előnybe a legkiszolgáltatottabbakat. Emellett egyablakos új ügyintézésre van szükség a kontaktpontokon, hogy a szociális vállalkozások könnyebben hozzájárulhassanak az európai forrásokhoz. Maminki szúr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Lettországban sajnálatos módon azt tapasztaljuk, hogy nem működik jól a társadalmi felelősségvállalás, illetve szerepvállalás a vállalkozások esetében. Nincs is megfelelő fogalom meghatározás ezzel kapcsolatosan, ezért tartom nagyon fontosnak, hogy az Európai Bizottság Európai Unió szerte támogassa az ilyen jellegű kezdeményezéseket. A társadalmi szerepvállalást nagyon sokféleképpen lehet támogatni, az olyan országokban, mint például Lettország, az emberek nagyon keveset tudnak csak erről, ezért nagyon jó lenne, hogyha az Európai Bizottságot felszólítan, felszólítanánk arra, hogy tegyen többet ezen a téren, támogassa a társadalmi szerepvállalást, közös platformok létrehozása révén például azért, hogy a polgárok és a vállalkozások közösen érhessék el a kitűzött célokat. Henen úr épp most ment el, Morvai asszony nincs itt, Petir asszony sincs itt, akkor haladunk tovább. Az utolsó jelentés következik. A Dlabajova jelentés. Harkin urat kérném meg, hogy tartsa meg szavazat magyarázatát. Nem, Harkin asszony javítja magát az elnök. Tessék, egy kicsit összezavarodtam elnök úr nagy örömmel támogattam ezt a rendkvül konstruktv és átfogó jelentést amely arról szól hogy a munkalehetőségekhez illetve a munkaerőpiac lehetőségeivel kell összekapcsolni az oktatás nyújtotta lehetőségeket az elsajáttható készségeket. fontos hogy egy versenyképes munkaerőpiacot mozdtsunk elő tudnunk kell előre jelezni, hogy a jövőben milyen készségekre lesz szükség, és a munkaerőpiac, illet, munkaerőpiaci kereslet és oktatás közötti összhangot kell megteremtenünk. Támogatnunk kell a vállalkozói szellemet, és ami a legfontosabb, a KKV-kat is támogatnunk kell, azáltal, hogy a jogalkotásunkban előnyben részesítjük őket. Nagyon örültem annak, hogy a parlament megszavazta ma mindezt. Ez a jelentés továbbá azt is kimondja, hogy támogatnunk kell a marginalizált perifériára szorult csoportokat, legyen szó a fiatalabb, idősebb munkavállalókról, illetve a fogyatékossággal élőkről. Köszönöm szépen, González képviselő. Én leszavaztam ezt a jelentést, ellene szavaztam azért, mert olyan régi, már réges-rég keringő megoldási lehetőségeket kínál csak fel, amelyekről tudjuk, hogy egyébként sem működnek, instabilitáshoz vezetnek, a munkavállalók körében szegénységhez vezetnek. A mobilitás lényegében migrációt jelent, egyre többen hagyják el hazájukat, hát tekinthetjük ezt valóban megoldásnak a munkanélküliség problémájára? Ez az a megoldási lehetőség, amelyre rákényszerítjük azokat a régiókat, amelyek a leginkább szenvednek a válságtól. Amikor rugalmasságról beszélünk, akkor a törékeny munkavállalói viszonyokra gondolunk valójában. Nem az a baj, hogy a polgárok nem elég rugalmasak, nem rendelkeznek a megfelelő képzettséggel, nem az a baj, hogy nem tudnak munkahelyet találni. Az igazi probléma az, hogy a munkahelyeket tesszük tönkre, a közbeszerzéseket tesszük tönkre, teljesen más módon kellene ehhez közelíteni az Európai Unióban. Mamikinsz képviselő, köszönöm szépen, kedves kollégák! A demográfiai helyzet Európában nagyon összetett, bonyolult. A társadalmak előregszenek, a gazdaság előmozdítása érdekében termelékenyebbnek kell lennünk, jobban kell dolgoznunk, reformokra van szükség, új munkahelyeket kell teremtenünk, a mobilitást kell előmozdítani, és más egyéb intézkedésekre is szükség van. Én támogatom a szóban forgó jelentést. Hogyha a munkaerőpiacra gondolunk, akkor mindenképpen fel kell mérnünk azt is, hogy hány új munkahelyre van szükség, hány új munkahelyet tudunk teremteni, milyen új készségekre lesz szükség a jövőben, hogyan néz ki majd a jövőnk. Hogyha mindenre válaszolni tudnunk, akkor a szociális, a közlekedési vetületeket és minden egyebet ehhez tudunk igazítani. Meg kell erősíteni a szociális párbeszédet, és az Európai Parlamentnek fel kell szólítani az Európai Bizottságot, hogy legyen aktívabb ezen a területen. Köszönöm szépen, Sógor Csaba. Nincs itt. Henen úr. Elment. Morvai asszony. Úgy szintén. Ezzel az ülés végére értünk. Köszönöm szépen a kollégáknak a jegyzőkönyvet. A parlament a következő ülésszak alkalmával fogja elfogadni, hogyha senkinek nem lesz ellenvetése a jegyzőkönyvvel kapcsolatosan. A ma elfogadott állásfoglalásokat pedig megküldjük a, az illetékes szerveknek, személyeknek. Köszönöm. Az ülést berekeztem.